So, ladies and gentlemen, Hölgyeim és uraim, English experts, kiváló képviselők, kollégák, participants, kedves résztvevők, nagy öröm számomra, hogy eh, az endokrin diszruptorok közegészségügyi eh, hatásával kapcsolatos témakörben beszélhetünk, illetve az élelmiszerbiztonság kérdéseivel foglalkozhatunk. Ma délelőtt hagy kezdjem némi gyakorlat információkkal. A bizottság valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezés áll a tolmácsolás, kivéve az észt és a szlovén. Kérem szlovén és ész kollégáimat hogy bocsásnak meg ezért. Kapacitás problémák akadályozzák a tolmácsolást. Minden ö, panel felszólaló 10 percben tud beszámolni a nézeteiről, utána lesz némi idő a szakértőkkel és a képviselőkkel, illetve a részvevőkkel, meghallgatás részvevőivel folytatott beszélgetésre. A meghallgatást interneten közvetítjük. Nos, eh, az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban nagyon sok petíciót kaptunk, amelyek azt mutatják, hogy mennyire elterjedt ez az aggodalom a fogyasztók között. Az első panel azzal foglalkozik, hogy az EU szabályozási megközelítése mennyire jó, a második pedig azzal fog foglalkozni, hogy hol is tartunk a tudományos ismeretek tekintetében környezetvédelmi és egészségügyi szempontból. Úgyhogy eh, nagyon kellemes vitát és eszmecserét, hasznos eszmecserét kívánok mindenkinek. Hogy mutassam be az első panelt, amelynek eh, az elnöke eh, megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek. Tehát megfelelő az EU-s szabályozás ez a címe a panának. Conor Flanagan urat üdvözlöm az LCH-tól, Alice Bernard asszonyt üdvözlöm a Client earth és Natasha Csingottit a Hill nevű szervezettől. Üdvözlöm mindannyiukat, és köszönöm, hogy részt vesznek a mai panelbeszélgetésben, és meg is adom a szót Conor Flanagan úrnak. Thank you very much. Um, good morning, everybody. Uh, thanks for the invitation to the... Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Röviden szeretném áttekinteni azt a munkát, amelyet az ECA LCHA e nevű szervezet eh, végez általában a vegyi anyagok terén. Gyakorlatilag a REACH a CAP, a BPR és a PIC rendeletek végrehajtásával foglalkozunk. A tagállamokkal, a bizottsággal és az érintett közösségekkel együttműködve. Ezeknek a jogalkotási anyagoknak a végrehajtása során világszerte világméretű összefonításban is különleges ismeret és tapasztalt anyagra tettünk szert, és ez az információ segít abban, hogy fölmérjük a vegyszereknek, a vegyületeknek, a vegyi anyagoknak a biztonságosságát, és hogy milyen intézkedésre van szükség, vagy szabályozási oldalon, vagy ipari szinten milyen biztonsági intézkedésekre van szükség akár ajánlások szintjén is. Felsoroltam jó néhány lehetséges új területet is, ahol adott esetben jövőben tevékenységet folytathatunk, de ebben nem mennék bele részletesen. Igyekszünk a partnerekkel együtt a kockázatokat kezelni, e, e, e, egyrészt iratok alapján, másrészt az anyagok értékelés alapján. És természetesen vannak olyan hatósági eljárások is, mint az engedélyezés, a használat korlátozása, illetve a harmonizált dokumentációk elkészítése, amelyekben így csak részt veszünk. Ezekre a későbbiekben is hivatkozni fogok. Tehát először is hogyan szabályozza az EU az endokrin diszruptorokat? Az ECA jelen pillanatban egy integrált szabályozási stratégiát eh, alkalmaz, és így igyekszik szabályozni az összes az EU-ban regisztrált eh, eh, vegyi anyagot. Ahogy említettem korábban, óriási regisztrációs adatbázisán rendelkezünk, amelyet kihasználunk arra, hogy szűrjük azt, hogy mely anyagok lehetnek fontosak számunkra, és meghatározok a legmagasabb prioritást élvező intézkedést igénylő anyagokat. Ez az előzetes szűrés folyamata, tehát a regisztrációs adatokat felhasználva a potenciális endokrin diszruptorokat kiszűrjük, az MSCI-kkal együttműködve további munkát végzünk ezekkel kapcsolatban hasonló forrásokra alapozva. A további információk összegyűjtése, feltolkozása, értékelése során határozott folyamatokat, meghatározott folyamatokat követünk. Szükség esetén a regisztrációs információ nem mindig elég, az ECHA-nak van egy eh, eh, közösségi intézkedési terve, egy gördülő terv tulajdonképpen, amely folyamatosan eh, figyelmet fordít a potenciális endokrin diszruptorok tulajdonságaira, de vannak szakértői csoportjaink is, amelyek a tagállamokat a saját munkájukban támogatja és az információkat, amelyeket mi összeállítunk, az ipar köteles figyelembe venni. Az értékelés során a WHO világszervezet, egészségügyi világszervezet definícióját használjuk, miszerint olyan exogén anyagokról van szó, amelyek megváltoztatják az endokrin rendszernek a működését, és ennek következtében káros egészségügyi hatásokat gyakorolnak egy egyébként épp szervezetre, vagy annak eh, utódaira, vagy populációira, alpopulációira. Ezen emetszen kívül azonban figyeleveszük az OECD által végzett munkát is, amelynek van egy konceptuális eh, keretrendszere az endokrin diszruptorok eh, vizsgálatára és érdekelésére, és ezzel kapcsolatos dokumentációja is van, mindezen információk, útmutatások alapján tulajdonképpen az OECD munkájára alapul a munkánknak a 80%-a, tehát nagyon fontos, hogy ezt figyelme vegyük. Ami a szabályozási kereteken belül a kockázat kezelést illeti, az a célunk, hogy minél magasabb szintű védelmet biztosítsunk és segítsék ezeknek az endokrin diszruptoroknak a kiváltását minél magasabb arányban, addig, amíg nem lehetséges a végleges helyettesítésük alternatív megoldásokkal. Az endokrin diszruptorok természetesen találtok fenolok már most is korlátozottan használhatóak, csak és nagyon sok EU-s jogalkotási dokumentum ez van, amelyet figyelbe kell vennünk, és ezzel át is tudunk térni a biocid növényvédő és egyéb termékekre. Itt az endokrin disruptor tulajdonságok vizsgálatára megint csak a WHO definíció alap, tehát megint csak a WHO definíciójára alapul. Az ECA, az EFSA-val és a JRC-val együtt azon dolgozik, hogy olyan iránymutatásokat dolgozzon ki, amelyek az EU-s kritériumok alkalmazását segítik. Az MSCA-val és az érintettekkel egyeztettünk a, a dokumentáció megszövegezése során és eh, nyilvános egyeztetésre is sort került, eh, nem soká kiadásra kerül a dokumentum. Összefoglalva, a REACH rendelet megadja az eszközöket az endokrin diszruptorok eh, azonosítására, de meglehetősen sok mindent még fejleszteni kell az adatok minősége szempontjából, illetve az azonosítási folyamat minősége és gyorsasága szempontjából fel kell gyorsítani. Elég hosszú tud lenni ez a folyamat abban a szempontból, hogy E, egy-egy e, vegyi anyagnak a endokrin diszruptor tulajdonságainak a, a meghatározásához gyakran további dokumentációt kell beszereznünk. Támogatjuk az ipart abban, hogy hogyan használja biztonságosan ezeket az anyagokat, és hogyan, e, milyen, és támogatjuk őket abban, hogy kiváltsák őket, és a REACH értelmében az EK-nak sikerült számos súlyos endokrin anyagot kiszűrni, azonosítani és a kiváltásában segítséget nyújtani az érintetteknek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A panel előadások után lesz lehetőség a kérdések föltételére, addig kérem mindenki helyzeteljen, megadom azt a következő előadónak. Bernár asszony következik. Most a szabályozóktól hallottak, majd aztán rátérnek a szakértők véleményére. Én arról szeretnék beszélni, hogy a jogszabályok hogyan lépnek itt fel, nem csak a récsen keresztül, de 10 hát perc nem túl hosszú idő arra, hogy erről beszámoljak, tehát csak nagy lépésekben tudok beszélni erről a témáról. Néhány szót szeretnék szólni a Client Earth-ről, ahol dolgozom. Nyilván önök is tudják, a környezet nem tud jogászokat alkalmazni, mint az iparág. Úgyhogy mi próbáljuk ezt a szerepet betölteni. Először is hol kell az EU-nak fellépni szabályozó jelleggel. Ami az endokrin diszruptorokat illeti, ez környezetvédelmi kérdés is. Még ugyan nem hallottuk a tudósokat, de hadd szóljak néhány szót azért arról, hogy mi ez. Ezek vagy blokkolják, vagy befolyásolják a hormonrendszerünket, vagy az állatok hormonrendszerét, és ennek nagyon sokféle hatása lehet. A legfőbb dolog a megelőzés. Ezt kell az EU-nak szabályozni. Ami viszont konkrétabb, az a hetedik környezetvédelmi akcióprogram. Ezt a tanács fogadta el, és a parlament kötelező jelleggel, ahol egyértelmű a nyilatkozat az endokrin diszruptorokról, és hogy hogyan kell az EU-nak minimálisra szorítani ezek hatását. 2016-ban a tanács emlékeztette az EU-t ezen feladataira. Először is a vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályok hogyan működnek. Általában két lépéses a rendszer. Először is rá kell mutatni erre a problémára. Alapvetően milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy vegyi anyag. Ezek nem változnak, attól függően, hogy hogyan használják fel őket. Aztán a második lépés a probléma kezelése. Ezt a parlament, a tanács és a bizottság döntése befolyásolja, hogy a kockázattal szemben hogyan kell fellépni. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Először a ráképző anyagok példájával szeretnénk élni, hogy általában milyen szabályok vonatkoznak ezekre az EU-ban. Legfölül látható az azonosítási lépés. Ez egyetlen egy jogszabályban történik, ahol az osztályozásról, a címkézésről, a csomagolásról szóló rendelet született meg. A tudósok megvizsgálják a vegyi anyagot, és döntés születik, hogy egyszer és mindenkorra hova kerül, milyen osztályba sorolják az adott vegyi anyagot, rákképző, rákkeltő anyag kategóriájába és akkor ez különböző jogszabályokban is megjelenik. Jobbra található a játékokra vonatkozó, itt automatikusan tiltás kategóriába kerül, nem akarjuk a gyerekeket kitenni ilyen veszélyeknek. Aztán a kozmetikumok, ugyanitt ez a helyzet, stb. stb. Tehát azt szerettem volna itt illusztrálni, hogy a rákeltő anyagok esetében átfogó rendszer létezik, Persze meg kell nézni a végrehajtást is, mert van nagyon sok derogáció is, de, de átfogónak tűnik. Mi a helyzet az endokrin diszruptorok esetében? Láthatják, az első lépésben itt nincs az osztályozás, címkézés, csomagolás része. Ahogy Kenigen úr is említette, azonban létezik a REACH, itt lehet beazonosítani az endokrin diszruptorokat, mint aggasztó anyagokat. Itt van egy úgynevezett jelölt lista, ezzel párhuzamosan található a biocidek, a peszticidekre vonatkozó rendelet. valószínűleg hallottak erről, hogy a kritériumokat mennyi ideig tárgyalták, de most már végre elfogadásra kerültek, és az idén kerülnek alkalmazásra. De párhuzamos rendszerek segítségével lehet itt a problémát azonosítani. Ez már önmagában is problémát jelent, mert nem föltétlenül logikusan járunk el. Ami a probléma kezelésének lépését illeti, lejjebb láthatjuk ezt a dián, ahol kitűnik, hogy nyilvánvaló problémával kell szembenéznünk egyes jogszabály kategóriákban, mint a játékok és a kozmetikumok vonatkozásában, ugyanis és itt nincs semmi. Na, nagyon sok minden más probléma is van, de 10 percben nem tudok erre kitérni. Egyet azért még kiemelnék, ami a reach kapcsolódik. Egy endokrin diszruptor azonosítása, mint igen aggasztó anyag, ahogy Kenigen úr is elmondta, már hosszú időbe telik. De ugyanakkor nem jár ö, automatikus tiltással ö, szemben a rákkeltő anyagokkal. Például a fenolok, amelyeket endokrin diszruptoroknak ö, neveztek, ebből kettő van ebben a családban, amelyet betiltottak, azonban csak 2021-ben lesz ez hatályos, annak ellenére, hogy 2012-13-ban már endokrin disruptornak minősítették. Tehát nagyon hosszú ideig tart. Úgyhogy a probléma kezelése nem igazán megoldott még az endokrin disruptorok az esetében. Bocsánat. Nagyon érzékeny ez a gomb. Tehát összefoglalva, még mindig szükség van megfelelő szabályozásra az endokrin diszruptorok terén, harmonizált, horizontális megközelítésre van szükség ezen vegyi anyagok azonosítása érdekében, ami pedig a probléma kezelést illeti, még óriási lyukak tátonganak a megoldási láncban. Szükség van további jogszabályok elfogadására a REACH-nek megfelelően. Ez a hetedik környezetvédelmi akcióprogramnak felel meg, ami az eredmények felmutatását illeti. 2018 végére az EU-nak nem mérgező környezetvédelmi stratégiával kell rendelkeznie, hogy minimális kitettséget biztosítsanak az endokrin diszruptoroknak. 2020 a harmonizált kockázat alapú kritériumokat kell az endokrin disruptorok vonatkozásában megalapítani, illetve, ahogy Klinigen úr is mondta, 12 vegyi anyag a 180 valamennyiből került ebbe a kategóriába, hát elég nehéz elhinni, hogy csak ennyi van. Hát tudjuk, hogy ez pénzügyi forrásokat igényel, főleg a bizottság részéről, azonban a bizottság próbálta csökkenteni az adminisztrációt, a bürokráciát, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez a hetedik környezetvédelmi akcióprogramban is megjelenik. Ha bármilyen kérdésük van, akkor várom őket. Köszönöm szépen, megint csak el szeretném mondani, hogy a panel végén lesznek a kérdések. Köszönöm. Most pedig Csingotti asszonyt kérném meg, hogy tartsunk az előadását, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Natasha Csingotti vagyok, a Health and Environment Alliance-t képviselem. A fő területünk a környezeti egészség, feldolgozása, egészségügyi szakértőket, kutatókat és környezetvédőket foglalkoztatunk, és nyilván az endokrin diszruptoranyagok, az EDC-k az egyik fő tevékenységi körünk. Nagyon sok mindent lehet mondani az LTC-kről, e nagyon régen követjük ezt a problémát. Ma a fő fókuszom az az, hogy az Európai Uniónak a jogi megközelítése hogyan marad le erről a lehetőségről, hogy az LTC-ket e megfelelően korlátozza egy új, koherens EU stratégiára van szükség ezen a téren. Azt hiszem, a kollégám az Earth Client részéről már ezt ismertette. Akkor most a részletekre rátérnék. A tudományos háttérben nem megyek bele, lesz erről egy külön panel, ami a közegészségügyi kérdéseket illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy az LDC-k mindenütt körbevesznek minket, naponta találkozunk velük. Amit látunk, az az, hogy a tudományos tanulmányok egyre inkább bebizonyítják, hogy az ldc knek káros hatása van, karcinogének, illetve krónikus betegségeket okoznak, amelyek egész életen keresztül elkísérnek minket. Az obeszitást is okozhatnak, cukorbetegséget és még nagyon sok más betegséget. Úgyhogy pontosan ez az, ami a tudományos közösséget arra vezet, hogy foglalkozzon a témával. Volt egy szimpóziumunk, voltak tudományos kiadványaink, kölcsönös együttműködéseket valósítunk meg, tartjuk a kapcsolatot a Nemzetközi Nőgyógyászok Szövetségével, szakértőkkel, és azt látjuk, hogy szükség lenne arra, hogy az ETC-ket úgy korlátozzuk, hogy visszaszoríthassuk az ezekkel kapcsolatos betegségek számát Európában. Ennél kicsit összetettebb a téma, mert hogyha az EDC-ket korlátozza az ember, növekedik a közegészségügyi jóléte a közösségnek, akkor ez gazdasági hasznot is hajt az unió számára. Úgyhogy itt Láthatják a gazdasági becslést, amit végeztünk az EDC-vel kapcsolatos betegségek visszaszorítása terén. Azt találtuk, hogy európai szinten legalább 157 milliárd euróba kerülnek évente. Ez egy hatalmas szám, és igazából még csak kevés olyan anyagra vetítettük ki, ami LDC-nek számít. Tehát a kitettséget és az általa ö, okozott károkat vizsgáltuk, növény és növényvédőszerek, rovarírtók, találtok, de ez csak a jéghegynek a csúcsa. Ha nem szabályozzuk az LDC-ket megfelelően, sokkal nagyobb költsége is lehet ennek. Itt vannak az orvosi költségek, a munkából való kiesés költségei, úgyhogy itt az ideje, hogy felébredjenek az európai törvényhozók. Mi úgy látjuk, hogy nem tesznek eleget, és nem jó lépéseket tesznek. Növényírtók, biocidok, ezek területén a jogi határidőhöz képest négy éves késés van. Az Európai Bizottságot most bíróság elé állítják ez ügyben, és olyan kritériumokat szabnak meg a jogalkotásban, amelyeknek nincs kézzelfogható eredmény a közegészségügy területén. Ez egy olyan nézet, amit a legelismertebb endokrinológus szakemberek is osztanak. Aztán van egy iránymutató dokumentum, tehát a megvalósítást ez hogyan segítené elő. Erre térünk ki benne, ha érdekli önöket, szívesen adok belőle mindenkinek. A REACH irányelvvel nem szeretnék többet foglalkozni, sok mindent hallottunk erről. Én csak azt mondanám el, hogy a BPA EDC, e ami a legismertebb endokrin disruptor, csak 2017. júniusában került veszélyes, emberi egészségre veszélyes anyagként beazonosításra. Úgyhogy ez mutatja, hogy mennyire le vagyunk maradva. Pedig a szakértők és a kutatók fantasztikus munkát végeznek. Végül a nyilvánvaló dolog az elefánt a szovában a jogalkotási anyagok, amelyek megakadályoznak az állampolgárok EDC kitettségét. Nézzük a kozmetikumokat, a játékokat, az élelmiszerek csomagolását, már éppen itt az ideje, hogy meghozzuk a jogszabályokat. Végül szeretnénk ajánlásokat is megvalósítani. Beszéltem a reach beszéltem a növényvédőkről, a biocidokról, a beazonosítás fontosságáról. Nagyon fontos lenne, hogy az iránymutatások konkrétabbak legyenek. De ami nagyon fontos, a koherens EU stratégia az EDC területén. Le vagyunk maradva. 2013-ban kezdtük a munkát, aztán befulladt ez a munka nem régen az Európai Bíró, Bizottságnak lépnie kell. Nem, nem tudjuk, hogy már mit tehetnénk, hiszen a tagállamok próbálnak tenni valamit. Dánia, Dániának van stratégiája az EDC-ről, Franciaország. Most már a második nemzeti stratégiájukat dolgozzák ki. Belgiumban a szenátus holnap szavaz éppen egy nagyra törő intézkedési tervről, amelyben 20, 72 lépést fogalmaznak el. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót az Európai Bizottság képviselőinek. Először is szeretném Peter Koriter urat szólítani, az Envi környezetvédelmi Eh, főigazgatóság részéről. Köszönöm, mi is készítettünk egy előadást, egy rövid előadást. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy eh, lehetőséget biztosítottak számunkra arra, hogy beszámoljunk a nézeteinkről. Azzal kezdeném, hogy eh, az, az Európai Unió endokrin disztruktúrakra vonatkozó politikái honnan indultak ki. Vissza kell mennünk az 1996-os időszakra, amikor megjelent egy könyv Kóbor Masszonyi tollából, ahol jelezte az endokrin diszruptorok potenciális kihatását az ember egészségre és a környezet állapotára. Nagyon nagy reakciókat, hullámokat váltott ki ez a dokumentáció és az Európai Parlament 1998-ban állásfoglalást is hozott el, amelyben felszólítja a bizottságot, hogy kezelje e, megelőző intézkedésekkel ezeket a problémákat, és döntse el, hogy hogy e, lépünk. E, a bizottság 99-ben elfogadta az EU stratégiáját ezzel kapcsolatban lényegében ez irányítja mind a mai napig az Európai Bizottság munkáját az endokrin diszruptorok terén. Nos, a politikáink céljai igazából a hetedik környezetvédelmi akcióterben kerültek pontosan kifejtésre, a tanács és a parlament döntése volt ez. Lényegében az a cél, hogy az endokrin diszruptoroknak a kitettséget minimalizáljuk, és határozzuk meg, hogy milyen intézkedésre van szükség 2013-2020-ig, annak érdekében, hogy meghatározzuk, hogy melyek az endokrin diszruptorok, és milyen intézkedésekkel lehet hatásukat csökkenteni. minden olyan jogalkotásban foglalkozunk az endokrin diszoptorokkal, amelyeknek bármi köze van a vegyi anyagokhoz. E, kozmetikumok és játékok esetében ugyanez a helyzet. Vannak olyan endokrin diszoptorok, amelyekre külön e, joganyagok vonatkoznak, 2000-ben e, került elfogadásra a víz keret irányelv például, és bizonyos anyagoknak a használatát 20 éven belül ki kell teljesen váltani. Ugyanígy a REACH, 2006-os REACH rendelet nagyon sokat foglalkozik az endokrin diszruptorokkal, és meghatározza, hogy bizonyos esetekben jóváhagyásra, engedélyeztetésre van szükség. A növényvédelmi termékek vonatkozó rendelet 2009-ben került elfogadásra, ez kimondja, hogy hatóanyagként nem szabad eh, jóvá hagyni endokrin disztruktorokat növényvédőszerekben, kivéve, hogyha valamilyen derogáció vonatkozik az adott anyagra vagy felhasználásra. 2012-ben került elfogadása eh, a biocid termékekre vonatkozó rendelet, és 2017-ben az orvosi eh, eszközökre vonatkozó rendelet, illetve az ivóvízre vonatkozó rendelet. Ez a három rendelet bővítette hárommal az endokridisztruktor anyagok listáját. Kérném a következő diát. Jelen pillanatban a bizottság a következő területekkel foglalkozik. A növényvédőszereknél, kártevő írtószereknél 2018. április 9-től így eh, tart az parlament és a tanácsi felülvizsgálat jelenlegi gyakorlatnak. A WHO definíciót használjuk az EU-s jogalkotásban azaz be kell mutatni, hogy endokrin hatásmechanizmusában az adott szervnek van oksági összefüggés vagy korreláció, és hogy be kell mutatni, hogy mindez hátrányos gyak, hogy hatást gyakorol az élő szervezetekre. Itt minden rendelkezés álló tudományos információt figyelembe kell venni, és súlyozni kell a bizonyítékokat, tehát nem eh, áll rendelkezésre egyetlen vizsgálat, amely meghatározza, hogy mi az endokrin diszruptor és mi nem, hanem, eh, hanem eh, át kell tekinteni a rendelkezésre álló összes bizonyítékot, és súlyozni kell azt megfelelően. A bizottság ezzel egy egyidejűleg iránymutató dokumentum kidolgozását is elkezdte az EFSA-t, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, illetve az ek eh, e t az Európai e, e, kémiai ügynökséget, hogy dolgozzák ki a kritériumokat. Már megtörtént ezeknek az iránymutatásoknak a megvalósíthatósági eh, ellenőrzése és jövő évben emeltek élesen indul a rendszer. Ami eh, a vizsgálati útmutatásokat illeti, ugye rendelkezni kell különböző tesztekkel ahhoz, hogy az endokrindisztruktorokat ki tudjuk szűrni. Ez a munka 2000, vagy, vagy inkább 1999-ben kezdődött az OECD keretein belül, Ma már körülbelül 13 eh, iránymutatás a rendelkezésre a különböző kifejezetten az endokrin diszruptorok eh, meghatározására. Ezen túlmenőleg a 150 számú iránymutatási dokumentum eh, tájékoztatását a kapcsolatban, hogy ezeket az irányelveket hogyan lehet alkalmazni. Nos, továbbra is vannak hiányosságok. A WHO 2013-as jelentése, az EFSA 2013-as véleménye és egyéb dokumentumok is rámutattak a hiányosságokra, de saját tanulmányaink is azt mutatják, hogy fel kell gyorsítani a munkát, a vizsgálati iránymutatók, tájékoztatóanyagok kifejlesztése terén rendeltünk, meg, megrendeltünk kutatásokat, áttekintettük a pajzsmirigy működést zavaró vegyszerek, vagy anyagok vonatkozó tudást próbáljuk bővíteni, elindult a DRP kifejlesztése, retinoid jel útvonalakkal kapcsolatos problémák kapcsán szakértőkkel tartottunk az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban műhely foglalkozásokat, annak meghatározására, hogy hova érdemes tenni a forrásokat, melyek a legfontosabb kérdések, és ennek az eredménye meg is fog születni néhány héten belül. Az elemzést követően áttérnék arra, hogy a gyakorlatban mi zajlik, ugye a, a pajzsmirigy működést zavaró vegyi anyagok esetében e, vannak in vitro és in vivo vizsgálatok, e, de a meglévő in vivo vizsgálatoknak a e, módszertanát adott esetben fejleszteni kellhet, ezért pályázatot hirdettünk kutatási vizsgálatokra, kutatási projektekre, sok milliós, sok millió eurós keretből. Április 18-a a határidő, és remélhetően a következő négy, három-négy évben jelentős előrelépéset tehetünk majd szert e, az endokrin anyagok vizsgálatával kapcsolatban. Köszönöm a figyelmüket, elnök. Tájékoztatni szeretnék mindenkit, hogy itt vannak a Santa igazgatóság eh, munkatársai is, eh, három eh, képviselője a Digi Santinak, és meg is kérdezem tőke, őket, is szeretnének-e most megszólalni. Köszönöm, elnök úr. Szerintem nincs mit mondanunk ebben a pillanatban, hiszen az előttünk szóló lényegében mindent elmondott de a, a, ugye, a jelenlegi helyzetről is koordináltunk az előadás előtt. Elnök, köszönöm szépen. Van további információm is, nevezetesen, hogy a DG Grow is képviselteti magát Gerus Streck személyében, illetve Jüger Fogelszang eh, személyében. Őket is szeretném megkérdezni, tehát, hogy eh, ők szeretnének-e prezentációt tartani, vagy megjegyzéseket megfogalmazni? Jó reggelt kívánok! Kollégám Jürgen Fog sajnos ma nem tudott eljönni, úgyhogy én képviselem a főigazgatóságot, de pillanatilag semmi külön megjegyzésem nem lenne, hasonlóképpen, ahogy az előttem szóló mondta, hiszen az előadás lefette a különböző területeket. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Hogyha kérdések lesznek, akkor a következő körben esetleg megkaphatják önök is a szót. Akkor most a kollégáké a szó, Péter Jár az első parancsolja. Ja, vielen Dank für die... Köszönöm szépen a bevezetőket és a megértéseket. Négy dolgot felírtam magamnak, van néhány kérdésem. Az, hogy konfliktus van a szakértői jótállás között, illetve a jogalkotás sebessége között, azt látom. Az lenne a kérdésem, hogy kettősnek bélyegezték a jogalkotásunkat olyan értelme kettős, hogy akkor bűnösök vagyunk, vagy sem. Bűnösnek azt nevezném, aki itt a mérgező anyagokat jóvá hagyja. Tehát eldönteni azt, hogy valami endokrin disruptor-e vagy sem, már ez is nagy kérdés. Hogy lehet ezt eldönteni pontosan? Aztán a médiában megjelent, önök mit gondolnak? kávé endokrin diszruptor vagy sem, hiszen befolyásolja a hormon háztartást, és akkor <laughs> hat ez az egészségre. Azért kérdezek rá, mert éppen most ittam egy kávét, csak állandóan ez a kettősség itt van az agyamban. Állandóan döntenünk kell, hogy valami LDC vagy sem, úgyhogy ezt figyelembe kellene venni a jogalkotásban is. Önöknek igaza van. Ha jól értettem, akkor persze különbséget kell tenni, a között, hogy hol alkalmazzuk a jogalkotást. Ott vannak egy részről a játékok, másrésztről ott vannak a gyógyszerek. A gyógyszerek alkalmazását illetően ott egyre nagyobb a kockázat, hiszen sokkal hamarabb döntenünk kellene. Aztán itt a petíciós bizottságnak a tagja vagyok, de a mezőgazdasági szakbizottságnak is. Ami engem nagyon érdekelne, az a következő. Azt veszem észre a vitából, hogy a kozmetikumokat megkülönböztették a növényvédő szerektől. Akkor nem értem, ha mind a kettő káros, miért nem kezeljük egy kategóriaként őket. Aztán én úgy gondolom, hogy ezeket nem szabad megkülönböztetni. Ha úgy tetszik, mind a kettő széles körben alkalmazzák az emberek, és mind a kettő veszélyes. Csak akkor miért kezelik különbözőképpen? Tehát láthatják, ahogy a politika nem mentes a társadalmi befolyásoktól, úgy látom a szakértők sem. A kozmetikumoknál nehezebb lesz megtiltani bizonyos anyagokat, hiszen az emberek a szépség érdekében igen furcsa dolgokra képesek. Aztán egyetértenek abban, hogy ha már beazonosítjuk az EDC-ket, akkor egy blokként kezeljük őket. Tehát én például úgy gondolom, hogy a játékok és a gyógyszerek között kell különbséget tenni, de mondjuk a növényvédőszerek és a kozmetikumok között nem. Aztán felírtam minden magamnak, hogy tudomány és politika. Tudjuk, hogy a politikának az a feladata, hogy a tudományos adatok alapján változtasson a jogszabályokon. Persze, nyilvánvalóan, hogy a társadalmi nyomás nagy a politikusokra. Akár melyik oldalt nézzük, mindenképpen néha a társadalmi elfogadottság és a tudományos adagok között van különbség. Az én kérésem az lenne, gondoljanak ki tudományos szempontból egy olyan rendszert, ami koherens, követhető, legyen egy egységes EU stratégia. Jó, ezt jó ötletnek tartom, de ne tömjük tele az ilyen jogszabályokat, derogációkat, kivételeket. Köszönöm szépen, és köszönöm a szakértőknek is. Örülök neki, hogy eljöttek ide. Peter, uh, Madame Dali, please. Thanks a lot, Chair. Dali asszony, köszönöm elnök úr, köszönhet az előadóknak külön, mint a PET és az MV tagja, értem, hogy milyen jelentőséggel bír ez a téma, illetve a mai eszmecsere, ugyanis ma megint csak szembe kell néznünk az európai állampolgárok aggájaival Európa szerte, ami az endokrin disruptorokat illeti, melyek jelen vannak a mindennapi használatban található termékekben. Hogy erőteljesebb jogalkotás szülessen, ebben a témában nagy kihívásnak bizonyult eddig az EU-ban. Én úgy hiszem, hogy sokkal fontosabb munka vár még ránk. Meg kell mondanom, hogy pozitívumnak tekinthető, hogy az Európai Bizottság kötelezettségét teljesítette, azonosította az endokrin diszruptorokat a biocidekben, a peszticidekben. Ez egy fontos lépés előre. Azonban állampolgáraink és a környezet védelme érdekében hiszem, hogy megfelelő kritériumokra van szükségünk. Nem csak egy-két termék kategóriában, hanem valami olyasminek kell megszületnie, amely határozott és horizontális kritériumokat tartalmaz. Ezt szeretném kiemelni. Itt nem csak arról van szó, hogy két termék sort emeljünk ki, hanem mi továbbra is azt az álláspontot képviseljük, hogy horizontális kritériumokra van szükség. Hogy az európai állampolgárok és a környezet is védelmet élvezzen az endokrin disruptoroktól. Úgyhogy továbbra is azt szorgalmazzuk, hogy ebbe az irányba lépjünk, és várjuk a bizottságtól a kezdeményezést, hogy az endokrin disruptorokkal foglalkozzon az anyagokban, a termékekben, mint a játékok, a kozmetikumok, az élelmiszer csomagolanyagok. És ma hallottuk, hogy ennek érdekében politikai akaratra, konkrét fellépése van szükség a bizottság részéről. Ugyanis, ha európai szinten nem teszünk semmin, semmit, elkerülhetetlenül olyan helyzetet teremt, amikor a tagállamok egyénileg lépnek, ahogy ezt ma is hallottuk. Én pedig úgy hiszem, hogy hosszú távon az itt-ott hozott jogszabályok csak megnehezítik a helyzetet mindenki számára. A fogyasztók számára, akiknek nem lesz meg a megfelelő védelem, de a gyermekjáték készítők számára is, akik a különböző standard, standardok miatt ö, ö, kerülnek nehéz helyzetbe. Hallottuk a bizottságot, a bizottságnak új stratégiát kell kidolgoznia, hogy az endokrin diszruptoroknak való kitettséget csökkentse, több millió euróra van szükség az új kattatások céljára. Úgyhogy szeretném tudnám, tudni, hogy mi a helyzet a stratégiával, mikor kerül nyilvánosságra. Azt is szeretném hallani a szakértőktől, hogy ők mit gondolnak a bizottság terveiről, hogy kielégítőnek tartják-e, elég ambiciózusnak és tudományosnak. Végül az EK-hoz van egy kérdésem. A bizottság eh, interim kritériumokat vár, hogy eh, az anyagokat eh, meghatározza. De megfelelő monitorozásra van szükség már a kezdeti stádiumban. Vannak olyan tudósok, akik azt mondják, hogy a toxikológiai tesztekre van szükség, de ezek nem megfelelő minőséggel rendelkeznek, és könnyen manipulálhatók, alássák az OSCD útmutatókat. Úgyhogy kérem a véleményüket ezekben a témákban, illetve a kezdeti eljárásokról is tájékoztassanak minket kicsit részletesebben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rózsér asszony, köszönöm tisztelt elnök úr. Kicsit meglep, amit egyes kollégáktól hallottunk. Nem nagyon szimpatikus a szexizmus de vannak azért már a 70-es évek óta rendelkezésre álló tudományos eredmények, úgyhogy nem csak a szocialistákra kellett várni, hogy ezzel foglalkozunk, úgyhogy régóta probléma ez, de több mint 40 évesek ezek az eredmények, és elnézést a bizottság képviselőjétől, de hát már ez alapján is kellett volna fellépni a bizottságnak. Úgyhogy nagyon sürgős ez a dolog, ezt ismerjük, úgyhogy nem most találtuk ezt ki. Úgyhogy a parlamenti mobilizáció az, ami európai szintű szükséges intézkedéseket kér. Tehát itt nem arról van hogy politikai módon értelmezzük ezt, hanem ez a feladatunk, mint az állampolgárok képviselői, hogy összehozzuk azokat az érintetteket, akiknek az a felelőssége, hogy döntést hozzanak. Úgyhogy pont ezért szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak a, ebben a témában, és szeretnék segíteni a bizottságnak, hogy jó irányba haladjon, milyen kereteket gondol ö, megfelelőnek, ö, hogy egy ilyen közegészségügyi problémával megbirkozzunk, nem szubjektíven értékeljük az ilyen-olyan anyagok veszélyeségét. Van itt a civil társadalomnak is két képviselője, akik megpróbálták értékelni azokat a politikákat, amelyekkel pillanatnyilag rendelkezünk. Köszönöm szépen, Kaputo úr! Grazie, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, köszönöm tisztelt elnök úr! Először is gratulálok a kezdeményezéshez. Nagyon jó ötlet volt ez. Köszönöm az igen minőségi hozzászólásokat is. Tényleg a bizottság ambíciója késlekedik, hogy elkötelezze magát egy ilyen pillanatban, mint most, amikor az állampolgárok kérik, hogy foglalkozzanak ezzel a problémával. A tudósok is ugyanezt teszik. Hiszen több tanulmány mutatott rá arra, hogy a betegek sokszor belehalnak ezekbe a problémákba. Nos, a mandátumom elején hasonlóan több kollégához, mint például Pável is, akivel nagyon is egyetértünk ebben a kérdésben, de ma már több más kollega is tudja, hogy ez a parlament már 2015 óta kéri a bizottságot, hogy tudományos kritériumok alapján azonosítsa az endokrin diszruptorokat a biocidekben, a peszticidekben. A bizottság javaslatát aztán a plenárison el is utasította ez a parlament, a vegyi anyagokkal foglalkozó, a vegyi anyagokra vonatkozóan, és elfogadhatatlannak nyilvánított bizonyos anyagokat. Azért is, mert nem volt meg az a definíciójuk, amely a gyanús molekulára vonatkozott. Egy új stratégiára van szükség, az endokrin disruptorokkal kapcsolatban, hogy minimális szintre csökkentsük az állampolgárok kitettségét ezen anyagoknak, főleg a biocidekben, peszticidekben. Nyilván ez egy rendkívül összetett téma, sokan érdeklődnek ez iránt, transzparenciára, átláthatóságra van szükség itt szerintem. Egy dolog biztos, az Európai Parlament a mai kezdeményezéssel is bemutatta azt, hogy mit tesz az európai állampolgárok egészsége érdekében is. Én egy olyan aspektust szeretnék kiemelni, amelyről eddig nem túl sokat beszéltek. Ami a jelenlegi normatívát illeti, az Európai Parlament megközelítése a rendeletekkel, a vegyi anyagok, a peszticidek, biocidek vonatkozásában az endokrin diszruptorokat ugyanolyan problémának minősíti, mint amelyek például a rákkeltő anyagokat. Következésképpen ezek az endokrin diszruptorok más biztonságosabb anyagokkal kellene, hogy kiváltásra kerüljenek. Tehát ennek a történetnek itt nem kellene, nem lenne szabad véget érnie. Mert amíg vannak olyan anyagok, amelyek a környezetben maradnak, ezek az anyagok a hatásukat továbbra is kifejtik, már sokkal később is, mint amikor még használták őket. Tehát nagyon fontos az élelmiszerlánc is, hogy ezt biztosítsuk, ennek biztonságát biztosítsuk. a PCB-ket is ennek tekintik. Vannak olyan peszticidek is, amelyek a környezet számára veszélyesek, és potenciálisan aktívok még sokkal később is. Ami a mezőgazdaságot illeti, nem szabad elfeledkezni az állattenyésztésről sem, amely az állati takarmányban hosszú ideig mérgező marad. Megfelelő intézkedésekre van szükség, hogy megfelelő módon álljunk ehhez is. Ezen kívül alternatív forrásokat kellene találni az állati takarmány számára is. Vagyis a gond az, hogy azon túl, hogy azonnali stratégiára kell, van szükség a bizottság részéről, mégpedig ambíciózus ö, stratégiára, összességében, hogy reálisabbak legyünk. Szeretném megérteni azt, hogy miközben a vegyi anyagok fenntarthatóságát egyre jobban javítjuk, vannak újabb jelenségek is a környezetben. A jövő állampolgárai már is olyan következményekkel kell, hogy szembenézzenek, amelyeket ebben a pillanatban feltételezhetünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm valamennyi felszólalónak ezt az érdekes vitát, amely felkelti az nyilvánosság véleményét is. Csingati asszonynak föltenek egy kérdést a tájékoztató kampányok tekintetében, hogy milyen termékek tartalmazzák ezeket az anyagokat. E, e, igazán ez a probléma, a gazdasági, társadalmi gazdasági és egészségügyi kihatások egész tömege, de itt gazdasági kihatásokra is van, hiszen eh, azon kívül, hogy megbetegednek emberek, gazdasági vonatkozások is vannak. Nyilván tudományos kritériumokat kell elfogadni ezeknek az anyagoknak eh, a használata kapcsán 2000 eh, 2013-ban már egyfajta tapogatózó megállapodás megszületett, de E, ezek még mindig túlságosan általán, általánosak, hiszen végül is olyan koktélokra van szó, melyek a hormonális működésünket megváltoztatják, és e, nyilván e, eredetileg ugye környezetvédelmi megközelítést alkalmaztunk, utána az egészségügyi irányba mozdult ez el. Eh, de fontos arra a hír, híres Kortnakap eh, jelentésre hivatkoznunk, amely annyira zavarta az, az ipart, és figyelembe kell venni azt is, hogy a Juncker bizottság eh, módosította a, ennek az egész problémának az irányultságát, a főcsapás irányát. Európai Uniós szinten nyilván valamennyi tagállamban Fontos, hogy koordinált módon lépjünk, és ne legyen, ne legyenek jelentős eltérések abban, hogy mely anyagokat engedélyeznek egy országban, és nem engedélyezik őket egy másikban. Mondjuk Spanyolországban engedélyeznek valamit, mert Luxemburgban nem, vagy fordítva hiszen ez valamennyi európai polgár egészségevédelme szempontjából fontos. A közlekedésügyi vonatkozásokkal kapcsolatban eh, eh, Zsigeti asszony eh, sok mindent elmondott, de érdekelne, hogy mi volt az oka ennek az általános főcsapás irány módosulásnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a képviselők közül már senki nem kér szót. Talán meghallgathatnánk a válaszokat két körben, először a bizottság képviselője, utána pedig a panelisták. Bizottság, tessék! Igen, köszönöm, elnök úr. Szeretnék reagálni néhány megjegyzésre, különösen a kritériumokat illetően, hogy a bizottság miket fogadott el, vagy javasolt a biocitok, biocidek területén. Azt hiszem, hogy többen említették, hogy igen, sokáig húzódott ez a történet, sok halaszgatást tapasztaltunk. Volt egy bírósági döntés, amely elítélte az időhúzást a bizottság részéről. Ennek van egy magyarázata, ezt már többször elmondtuk az ENVI bizottságban is. Az egyik az, ami még ma is igaz, hogy nagyon nagy vita a szakértők között, a tudósok között. Ezért ezzel nagyon nehéz a bizottságnak valamiről javaslatot tenni. A bizottság, amikor tesz a növényírtókról javaslatot, igen, azt megtettük, de nem a tudományos bizonyítékok miatt, hanem azért, mert vannak olyan ö, anyagok, amelyeket nem kívánnak a gyártók alkalmazni, mert ldc de nincs egyértelmű tudományos bizonyíték erre. Egyébként ez a záradék, amit ezzel kapcsolatban elfogadtunk, ez éppen most van a parlament előtt, és várjuk, hogy mi a döntés. Tehát én nem tudok egyetérteni azokkal, akik kritizálták a bizottságot, hogy nem vagyunk elég nagyra törőek. Az egyik ECA vegyszerűtnökségi szakértő mondta, hogy vannak olyan anyagok, amiről gyanítjuk, hogy EDC-k, de nagyon nehéz átvizsgálni minden egyes tudományos bizonyítékot, lehetőséget. Úgyhogy attól tartok, hogy azt hogy mondjam, hogy a bizottság úgy érzi, hogy megtett mindent olyan LT esetében, amelyekről biztosan tudjuk, hogy azok. Dali asszony horizontális kritériumokat szeretne. Hagy mondjam el, hogy a bizottság ugyanazokat a kritériumokat javasolta a növényírtók és a biocidok esetében, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy két különböző termékkategóriában is alkalmazhatják ezeket. A vegyszerügynökség hozzászólója azt mondta, hogy ez LDC-nek e a beazonosítása nagyon nehéz. Ők maguk is az egészségügyi világszervezet definícióját és besorolását alkalmazzák, mi is a bizottság részéről. Végül a stratégiát illetően valóban Júliusban bejelentett a bizottság, hogy lesz egy új stratégia, amely a 99-ben elfogadott stratégiát követi. Csingotti asszony azt mondta, eh, hogy a főtitáren leragadt ez a dokumentum. Ez nem igaz, még dolgozunk rajta. Csak tíz nappal ezelőtt eh, éppen áttekintettem ezt a dokumentumot. Nem tudok megígérni egy fix időpontot, mert hát a főtitkári a végleges döntés, aki dönt, de dolgozunk ezen az anyagon. Úgyhogy amit megígértünk, az gyakorlatban folyik is. Az egyik ígéretünk az volt, hogy a kutatási tevékenységeket finanszírozzuk. Igen, most jelöljük ki az összegeket. Aztán, ha megengedi, jár úr azt kérdezte, hogy a veszélyességi besorolás alapján kellene kategorizálni az anyagokat, az EDC-ket. Ez történt a növényírtók és a biocidok esetében. Igen, a bizottság természetesen, mivel ez a döntés született, ezt tiszteletben tartja. A keretjogszabályokat azonban nem mi fogadjuk el, hanem a parlament és a tanács együttesen, ők döntenek végső soron. Elnök, köszönöm. Talán esetleg a tisztelt kollégák szeretnének reagálni. Lehet majd a második panel után. Úgyhogy a panelisták szeretnének még hozzászólni? Micro, please. <clears throat> Yes, thank you very much for the... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a legtöbb megjegyzés az a bizottsághoz érkezett. A vegyszerügynökség részéről volt egy kérdés a teszteléseket illetően. Van szakértői csoportunk, tudományos szakértők, akik nem kötelező érvényű tanácsot adnak a tagállamoknak. Az egyik fő tevékenységük az az, hogy milyen teszteket alkalmazzanak. Ezek a lehető legjobb tesztek arra, hogy kiszűrjék az LDC-ket. A Jogalkotói Bizottság utána pedig formálisan tanácsot ad a tesztekkel kapcsolatban. Úgyhogy a tesztelést illetően ennyit tudok mondani. Kidolgoztuk ezeket a teszteket, amik a legjobb eredményt hozzák a beazonosításra. Általában véve azt illetően, hogy hogyan gyorsulhatna fel a folyamat. A bizottság nem régen a REACH irányelvet újra áttekintette, és nagyon sok lépést azonosított be. Mind a vegyszerügynökség megteheti ezeket, mint mások. A vegyszerügynökség éppen most tekinti át ezt a jelentést, és együttműködünk a bizottsággal az ügyben, hogy elfogadják az ajánlásainkat. Köszönöm szépen! Thank you indeed. Uh, Köszönöm szépen. Ladies and gentlemen, this is end of the first kedves képviselő, kedves résztvevők, ezzel elérkeztünk az első panel végé, Mivel a kollégám a cseh köztársaságban él, én pedig Szlovákiában, de ugyanabban az országban születtünk, ezért anyanyelvünkre, az ő anyanyelvére váltok, úgyhogy Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött ide, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a részvételüket. Köszönöm, Csáki úr. Kedves meghívottak, tisztelt szakértők, tisztelt kollégák. Hogy üdvözöljem Önöket az NV, a Környezetvédelmi Szakbizottság részéről. Az EDC-k esetében most a panel második részét én vezetem, amely a környezeti hatásait vizsgálja az EDC-knek. Három toxikológus szeretnék bemutatni. Mantováni professzort, Daniel Dietrich professzort a Konstancei Egyetemről, illetve a Brunel Egyetemnek a képviselőjét, és megadom a szót önöknek. Nagyon szívesen meghallgatom a vitát ez ügyben, és meg is adom a szót Mantováni professzor úrnak. Tessék! Does work? Okay. Működik? Rendben. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm a meghívást. Nos, a közegészségügyben dolgozó kutató vagyok, és azért a témám az, hogy milyen további kutatásokra van szükség annak érdekében, hogy hogy megelőzzük az endokrin diszruptoroknak az egészségügyi eh, eh, káros egészségügyi hatásait. Nos, Nagyon sok minden elhangzott már. Az endokrin diszruptorokkal kapcsolatos téma nem új dolog. Ez már régóta e, figyelmünk homlokterében van, és nagyon sok olyan vonatkozás van, amelyek kapcsolatban közmegállapodás alakult ki. A döntéshozók, a kockázatkezelők és a közvélemény tulajdonképpen kérdéseket tesznek fel a tudománynak. És a tudománynak az a feladat, hogy válaszokat találjon. Az endokrin diszruptorok nagyon sokféle eh, anyag nagyon sok természetesen jelenlévő anyag is ide tartozik, eh, amelyek az élelmiszerekben előfordulnak, de természetesen eh, festék, színező anyagok, eh, biocidek és növényvédőszerek, stb. stb. is ide tartoznak, káros hatásúak. Ez a toxikológiai tudomány terület részét képezi, de van egy sajátos vonatkozása, Eh, az, hogy a célzott terület, az endokrin rendszer a legbonyolultabb eh, eh, jeltovábbító rendszere az emberi szervezetnek. Ez nem jelenti azt, hogy egy horma módosításának ne lenne különböző kiadása az szerint, hogy az adott személy milyen életkorú vagy nemű és azt is világosan látjuk, hogy ha megnézzük, hogy hogyan alakul a társadalom demográfiája, úgy gondolom, hogy az egészségügyi kérdések egyre fontosabbá fognak válni. Egy másik tényező, amelyben ugyancsak nem sok vita van, az az, hogy az endokrin diszruptorok a jelenlegi EU-s rendeletek értelmében toxikológiai alapon azonosítandóak be. Az én véleményem szerint azonban két jelentős lépés van, amelyet meg kell tennünk, el kell gondolkodnunk. Először is nagyon sok olyan megközelítés van, amely már most is rendelkezésre áll és nem használ állatokat a kísérletekhez. Meglepően sok ilyen kísérleti módszer van, de kérdés, hogy ezeket hogy használjuk, illetve hogy tudunk minél több közegészségügyi szempontból fontos endokrin célmolekulát vizsgálni. Technological gap. No, no technological gap. Sorry, but this is too much. Elnézést, kicsit nehezen kezelem ezt a sok technológiát. Sorry, there's something wrong. Bocsánat, valami probléma van. Okay, excuse me, beg your pardon. So, the problem... Tehát az állati szervezeteket nem használó vizsgálati technikákkal kapcsolatos kérdések, ugye gyakorlatilag ezek gyorsak, fantasztikusak, költséghatékonyak, sok jó dolgot lehet mondani róluk, és tudjuk, hogy az endokrin diszruptorok azok az endokrin rendszert károsítják endokrin hatásmentes mechanizmuson keresztül. Ezt a rengeteg információt viszont föl kell használnunk a döntéshozatalban nevezetesen ezek a vizsgálatok valóban e, megjósolják-e a káros hatásokat, e, és e, lehet ezeknek értéke az in vivo aspektusokból szemlélve, vagy van-e lehet ezeknek a módszereknek értéke a toxikológiai és egyéb területeken. Ezek mind kérdések, ugye, és Már jeleztem korábban is, hogy folyamatban van egy Horizont 2020-as eh, vizsgálat a kockázatkezelés eh, terén, amely arra koncentrál, hogy milyen esemény sorozat vezet a molekulától egészen a szervezetig, eh, és ez hogyan lesz összességében káros hatást kiváltó mechanizmussá. Ha ezt föltárjuk, akkor ez segíthet abban, hogy egy gyorsabb, nem eh, állati szervezeteket használó vizsgálati módszerrel eh, dolgozva gyorsabban fölmérjük ezeket a mechanizmusokat, eh, mert tudjuk jósolni a káros hatásokat a mostani in vivo élőszervezetben végzett vizsgálatokkal szemben, de ehhez természetesen azt is át kell látnunk, hogy adott kemikáliának, szernek, vagy vegyi anyagnak a sajátosságai megengedik-e, hogy azt az adott vegyi anyagot ebben a nem állati szerzeteket használó vizsgálati módozatban valóban vizsgálható-e. Ugye sokat beszéltünk a a pajzsmirigy hormonellájtó mechanizmusait jelenlegi e, modell stratégiák e, keretében, hogyha összegyűjtjük a már rendelkezés álló tudást, akkor ezeket az ambiciózus célokat valóban ki tudjuk tűzni, minél kevesebb élőszervezet felhasználásával, minél hatékonyabban, gyorsabban e, vizsgáljuk a potenciális endokrin diszruktorokat. De a jelenlegi megközelítés nagyon fontos, ugyanakkor korlátozott hatásmechanizmusokat, pártvélyeket vizsgál csak. Amikor az endokrin diszrupcióról beszélünk, akkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a cukorbetegség kérdése és az ezzel kapcsolatos endokrin anyagcsere zavar. Nagyon sok szorványos bizonyíték szól amellett, hogy vannak olyan ö, vegyi anyagok, amelyek ö, cukorbetegséget vagy a cukorbetegséghez vezető anyagcsere problémákat váltanak ki, vagy az ilyen problémák kialakulásában szerepet játszanak valamilyen módon. Ebből adódik az a kérdés, hogy vajon megteszünk -e mindennek érdekében, hogy vizsgáljuk az endokrindiszruptorokat abból a szempontból, hogy kihagyhatnak-e az eh, a diabetes betegségre, vagy a diabetesszel kapcsolatos eh, anyagcsere folyamatokra. Eh, és utolsó diámra térnék rá, örülök, hogy valaki ezt már, erre már utalt is. Európai Uniós polgárként támogatom azt, hogy az EU endokrin diszruptorokat azonosítanak el, azonban a valós világban nem ö, ússzuk meg tényleges hatástanulmányok nélkül. Ugye nagyon sokan ö, ö, beszéltek arról, hogy vannak úgynevezett ránk hagyományozott szennyezőanyagok, amelyeket korábban bocsátottak ki a környezetbe, és még mindig itt vannak a környezetbe, jól meg vannak tiltva, és még mindig közigazségügyi, élelmiszer, élelmez, élelmiszerbiztonsági problémákat jelentenek. Ezeken mit csináljunk? Nem lehet ö, ö, betiltani aznak a víznek és élelmiszernek a használatát, amelyek ezekből az érintett területekből származnak, ezt nem lehet megoldani. Tehát ö, ö, szükség van a kockázatok felmérésére, a kockázatok ö, mérésére, és azoknak az európai térségeknek a, a rezilienciának a javítására, amelyek érintettek. Ki kell választani bizonyos biomarkereket, amelyek rámutatnak arra, hogy az helybeni állati és emberi populációk mennyire érintettek, és szükség van úgynevezett toxikológiai irányultságú szám adatok összeharácsolására. És végül fontos, hogy ne fulladjunk bele a bonyolultságba, mert amikor a tudósok beszélnek, akkor általában gyakran azt mondják, hogy na, már megint nem érek ebből semmit, annyira komplex dolog, hogy belefulladtunk a részletekbe. E, tehát szükség lehet e, annak a fölfogására, hogy tulajdonképpen a, a tudásaink, tudásunk e, hézagai egyre szűkülnek, amikor konkrétan és figyelmesen átgondoljuk, hogy mi az, amit eddig tudunk. Lehet, hogy további kutatásra van szükség, az eh, eh, endokrin diszruptorok eh, tekintetében. De úgy gondolom, hogy támogatni kell a kockázatkezelőket, a szabályozókat és a döntéshozókat Európában és Európán kívül is, hiszen ez egy globális világ. És úgy gondolom, hogy az, hogy a Horizon 2020-as felhív a az euro, a endokrin diszkriptorok kutatására az jó dolog, de tovább kell lépnünk, tovább kell mennünk, messzebb kell mennünk, meg kell határoznunk, hogy melyek azok a területek, ahol fehér foltok vannak még a tudásunkban, ahol be kell vonnunk az európai tudományos központokat. Köszönöm. Thank you so much, professor, and... Köszönöm, professzor úr. Dietrich professzornak adjuk a, át a szó a Konstanz Egyetemről. Morning. Here we, here we are. Köszönöm szépen. Okay. So um, I'll start with. Rendben akkor a címmel kezdeném. Szintetikus ETC-k jelenleg nem képeznek kockázatot az emberek egészségére nézve. Ezt választottuk cégnek, ö, címnek. Akkor ö, honnan jön ez a cím? Hogy magyarázzam ezt el, miért ezt választottam. A következő diát kérném. Nos, a definíciókra térnék rá. Mik az EDC-k? A 2013-as Berlamonti nyilatkozat, vagy a WHO-nak a definíciója nem számít. Az EDC-k definiálják, de nem tesznek különbséget a szintetikus és a természetes edécek között. Ezek exogén anyagok, amelyek változhatnak, és nincsenek tolerancia szintek sem megszabva, hanem a természetes EDC-k, a cukor, izoflavonok, az izoflavonok között a genisztein, a daicein, és a bisphenol F például, ez például megtalálható minden sárga mustárban is, úgyhogy mindenki minden nap találkozik vele. Mik a tolerancia szintek? A tolerancia szint az, hogy mi a társadalmilag és gazdaságilag elfogadott szint, ameddig ki lehet tenni valakinek, LDC-nek. E Arról hallottunk, hogy minimalizálni kell ezt a szintet. A bizottság azt mondta, hogy ehhez bizonyítékokra van szükség. Azt is mondtuk, hogy a veszélyeket kell beazonosítani, a vegyszerűség azt mondta, hogy a kockázatokat kezelni kell, ehhez azonban előbb kell azonosítani a kockázatokat. És csak néhány gondolat, kérem, gondoljanak ezekbe bele, hogy amikor arról beszélünk, hogy mi elfogadható az LDC esetében jelenleg, az az elfogadható szint, hogy egy plusz tumor, amit egy millió lakosra kivetítve okoz az EDC-k megengedése. Ez a vita reggel arról szólt, hogy az emberek egészsége hogyan sérülhet az EDC-k miatt. A terméketlenség, anyagcserezavarok, neuro problémák, fejlődési eltérések, immunbetegségek, például cukorbetegség, az elhízás és egyebek. Én kettőre korlátozom magam, az obezitás és a cukorbetegség ismertetésére. Alberto kollégám már mutatta, hogy milyen káros hatásmechanizmusokat okozhatnak az LDC-k e az in vitro növekedésben. Megjelennek a preadipociták, amelyek a zsírszövetnek az előkurzorai, amik azt a zsírszövetet növesztenek, és ezek aztán hormonokat választanak ki. A különböző káros mechanizmusok innentől megjelennek. Az, ed, az egyik káros hatás a glukokortikoid receptoroknak az aktiválása. Megfigyeltük, hogy ezek a receptorok befolyásolják azt, hogy egy gyermek a terhesség során hogyan fejlődik során. Múlt héten állítottuk össze ezeket az adatokat. Még egy diával arrébb. Még egy diával arrébb mehetnénk? Tehát ez a helyzet egy embrió fejlődésével. Mondjuk van egy várandós nő, aki gyógyszereket szed, esetleg meg is betegsik, betegszik néha, gyógyszerre van szüksége, táplálkozik nyilván, ez kihat a, az embrió fejlődésére, ott van a környezet, a genetika, és a környezetről, amikor beszélünk, akkor itt jelennek meg az EDC-k. Ez hogyan hat ki magára az embrióra? Nézzük a következő diát. Ezen a dián azt próbálom illusztrálni. Kicsit összetett a dia, de ez a lényege. A felső részben megjelennek a glukokortikoid agonisták, ezek az, azok az anyagok, amelyek a receptorral együttműködve adipós szöveteket képezhetnek lent, az antagonisták láthatók, amelyek gátolják ennek a növekedése. Amit látunk, ezen az ábrán, az az, hogy egy női, egy terhes nő milyen anyagoknak van kitéve, és azt látjuk, hogy in vitro, tehát a méhben, és az in vivo is, milyen tényezők együtt adják ki azt, hogy mi a biztonságos szedési mennyiség, kitettségi mennyiség ahhoz, hogy az anya, és így az embrió is egészséges maradhasson. Tehát mi a biztonsági határ arra, hogy az anya ne sérüljön, és ezen belül mi a biztonsági határ, hogy az embrió ne sérüljön. Ez kb. 300 és 10 ezer aktív hatóanyagot jelent a terhesség során. A következő a receptor agonisták. A kérdés az, hogy ezek mennyire erősek, mennyire gátolhatják a zsírszövet kialakulását. Jár úr azt mondta, hogy megint csak, oké, okay, erről hallunk egyfajtában, de mi az atakulás? A, glü- a glukokortikoidot gátolják ezek az anyagok. In vitro nagyon fontosak ezek. A kérdés az, hogy kapnak-e ebből elegendő mennyiséget az embriók ahhoz, hogy később ne legyenek predeterminálva a kettes típusú cukorbetegségre. Akkor a következő ilyen azt látjuk, hogy hogy néz ki egy terhesség hormonális szempontból drámaian megváltoznak a hormonszintek. Van egy adat halmaz az USA-ból, aminek pontosan ez a célja. A progeszteron, estradiol, tesztoszteron, ezeknek a koncentrációját vizsgálta, milliméterekben, milliliterekben mérve. Azt láttuk, hogy a genisztein kitettség, ezek alacsonyak. Ha ezt összehasonlítjuk a bisphenol A-val, az nagyon-nagyon alacsony, akár százezerszer is alacsonyabb, mint az ösztrogénlevel. level mint az esztrogén szint. Fölmerül a kérdés, hogy akkor legalább százezerszeres endokrin disztruktor kitettség eh, kellene kitenni egy terhes nőt, hogy károsodjon a embrió. Úgyhogy ez nem lehetséges, úgyhogy a kérdés az, hogy mekkora kockázatról beszélünk itt. Egy másik kérdés, amiről szeretnék beszélni, a bisphenol F kitettség, itt ebben a táblázatban összehasonlítom a BPA és a BPF sárga mustár kitettséget. Azt látjuk, hogy a BPF kitettség sokkal magasabb, mint a BPA napi szinten. A kérdés az, hogy akkor mennyire, ugyan mennyire lehet fontos a BPA-ra vonatkozó jogszabályok megalkotása, nem inkább a BPF-et kellene szabályozni? Bernár, egyetértek, harmonizálni kell a jogszabályokat, csak nem úgy, hogy mazsolázgatunk az összetevőkből, akkor mindent szabályozunk. Oda tartozik a cukor is, mint EDC. Aztán <clears throat> van egy tanulmány, az USA-ból, amely azt vizsgálja, hogy a BPN hogyan hat az embriók növekedésére, patkányokban vizsgálták el, azt találták, hogy igazából nem. Egy minimális növekedést tapasztaltak károsodásban, és azt mondták, hogy ez valószínűleg az napi normális fluktuációnak köszönhető. Úgyhogy a kérdés felmerül, van igazából probléma BPA-val, hiszen edéci tekintjük ezt. A következő dia. Józanok legyünk. A DDE kitettség ezt nagyon sokan emlegették, nagyon sok tanulmányban. Azt mondják, hogy obezitást okoz és cukorbetegséget. Igazából azt látjuk, hogy a DDE compound koncentráció az átlagos európai populációban csökkent. Ezek 20 évvel ezelőtti adatok, és azt látjuk, hogy a DDL szint az abszolút minimumon áll. Az OECD kiadta a világon az obezitással kapcsolatos adatokat. Az egyik kérdés az, hogy hol tapasztalható obezitás, és hol használnak még mindig DDE anyagokat. Azt látjuk, hogy Indonéziában és Kínában még mindig használják az anyagot, de ennek ellenére nincs obezitás, viszont ahol van obezitás, azokban az országokban, ahol betiltották a DDE-t és a DDT-t évekkel ezelőtt. Úgyhogy igazából pont fordított az arány, tehát ellentmond a tudományos adatoknak a végkövetkeztetés, amit eddig levontak. Tehát akkor mi az igazi kérdés, mi az igazi veszély? Én említettem a cukrot. Láthatják, hogy a cukorválság, ez látható a dia bal felső részén, az USA-ban. Látják, hogy az obezitás, a káros elhízás az egybeesik a cukorfogyasztás mértékének növekedésével. Balra lent az látszik, látszik, hogy a gyors éttermek meg a növekedése, mekkora a kalória beviteli növekedést okozott naponta, tehát a cukorfogyasztás növekedését, most a zsírfogyasztás növekedése is követi, az olajok, az olajfogyasztás növekedése, ez az igazi probléma, ez okozza a zsír, szövetet és a második típusú cukorbetegséget. Most visszatérnék arra, amit reggel hallottunk. Valóban nagyon sok tanulmány jelent meg arról, hogy mennyibe kerül több millió, több milliárd euróba az európai populációnak a eltétek okozta közegészségügyi problémái. Mi elolvastuk a tanulmányt, úgy gondoljuk, hogy nem, nem alapulnak tudományos megállapításokon, sajnálatos módon, ezt kell mondanom. Mit mondhatunk mi? A BB és a DDE szintek túl alacsonyak ahhoz, hogy hatást okozzanak. Az izoflavonok, igen, azok endokrin, hat, endokrin hatással rendelkezhetnek. Amit viszont biztosan tudunk, hogy a cukor fogyasztása és a kalória növekedés az valóban okoz hatást. Mi úgy gondoljuk, hogy az adatok gyűjtés, az adatok interpretálása nagyon problematikus, ezért nem szavahihető. A következő dia. Tehát az EDC-knek a közegészségügyi hatással. Most jövök egy toxikológiai konferenciáról, és azt mondanám, hogy igen, az edécek okoznak káros hatást egy bizonyos küszöb felett. Kive, ha kivesszük a természetes edéceket, izoflavonokat, BPF-et és cukrot, akkor maradnak a szintetikusak, mint a, például a T2-D. Ezek nem okozhatnak dolog, hogy káros hatással rendelkezdenek. Hogyha okoznak mégis, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezek áttett módon okoztak egészségügyi ö, hatást, egészségügyi kárt. Figyelembe kell vennünk, hogy milyen töménységben történt a kitettség, mennyi ideig volt kitéve a kitett, mennyi a valószínűsége annak, hogy az adott betegséget ez a kitettség okozza, melyik csoportban. Ezzel zárnám, és köszönöm szépen a figyelmüket. Well then, thank you, Professor Slav. Köszönöm. Kérném munkatársaimat, hogy előkészítettük ki a videokonferenciát, Figyeljük. Üdvözlet mindenkinek. önök a szó. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, nagyon köszönöm, hogy meghívtak, és szólhatok önökhöz az endokrin diszruptorokról. Mit tudunk ezekről? Azt tudjuk, hogy ezek a kommunikációs rendszerei a testnek, amely megfelelően reagálnak más megváltozott körülményekre. Ezek általában átmeneti jellegűek, hogy az endokrin rendszer egyszer, hogyha normális helyzet áll elő, visszálljon. Főleg ez a korai életszakaszban fontos, hogy a normát megállapítsák, és tudjuk, hogy mi a status quo, hogyha megváltozott körülményekre válaszoljanak. Általában az endokrin elnézést kicsit lassabban legyen szíves, mert a tolmácsok nem bírják követni, úgyhogy kicsit lassabban. Nagyon köszönöm. Tehát az endokrin rendszert klasszikusan mirigyek rendszerének, egymással kommunikáló mirigyek rendszerének tekintjük, amelyek valamilyen vegyi üzenetet közvetítenek a vérrendszer és a hormonok segítségével. Azonban azóta már többet tudunk, más szervekre is hatnak, például a bérrendszerre, illetve helyi vegyi jeleket közvetítenek a sejtek között, amelyek nem érintik a vér áramot. De szinte minden szervet, illetve sejtet érintenek a testben. De miért kell aggódnunk az endokrin rendszer miatt? Ha valami nem működik megfelelően a kommunikációs rendszerben, és sajnos ez, erre vannak bizonyítékaink. Nagyon sok betegség, például ha valaki nehezen esik teherbe, egyre gyakoribbá válik, és ez a hormon rendszer érintő rákkal is, mint például a merrákkal, a prostatarákkal vagy a harerákkal kapcsolatos. Például a here csiraset tumor ma már az egyik leggyakoribb rosszindulatú daganat a 15-34 éves férfiak körében. A legfrissebb rákkal kapcsolatos statisztikák azt mutatják, hogy a mellrák, a magas jövedelemmel rendelkező országokban stabilizálódik, az alacsony jövedelmi országokban egyre nagyobb számban üti fel a fejét. Aztán az autizmus, a figyelemmel kapcsolatos nehézségek, a csökkent IQ egyre nagyobb mértékben megjelenik gyakorlatilag ezeket a tendenciákat a hagyományos módon nem magyarázhatjuk tanulmányok azt mutatják, hogy hogyha egyik országból a másikba költözik valaki, akkor a második generációban jelentkeznek azok a betegségek, amelyek az adott befogadó országban jellemzőek. Nem csak a screening, a diagnózis vagy az idősödő lakosság számával magyarázhatók ezek a változások. Tulajdonképpen az egészségügyi világszervezet jelentése szerint gyakorlatilag 2002 óta a környezetvédelmi kockázatok nem változtak Összességében tehát a ragályos, a paraziták által okozott, az táplálkozással kapcsolatos betegségek csökkenő tendenciát mutatnak, azonban a nem ragályos betegségek nőnek. Ez nem az első világ problémája, és nem lehet egyszerűen gyorsan megváltoztatni. Nagyon sok betegség krónikus, hosszú kezelést igényel, és további nehézséget okoz az egészségügyi rendszernek. Talán a korai életszakasz a legfontosabb a, annak meghatározására, hogy majd felnőtt korban az ember milyen egészséges lesz. Volt egy brit epidemiológus, David Barker, aki ezt első alkalommal megállapította, és aki az 1980-as évek közepén állapította meg, hogy az első világháborúban terhes nők, akik nem tudtak megfelelően táplálkozni, nagyobb kockázatot jelentett gyermekeik számára az anyagcserével, illetve a szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegségek jelenléte. A hormonok nagyon fontos szerepet játszanak az ilyen epidemiológiai változásokban vannak olyanok, amelyek a további generációkban is megjelennek, még azokban is, amelyek nem voltak kitettek ilyen változásoknak. Például ott van az ösztrogén esete, a dietlisbestrol, amelyet a, hogyha az anyák szedtek, akkor a gyermekeik, a lányok is örököltek óriási kockázatokat jelentett számukra a mellrák, vagy teherbesési problémák, egyéb nőgyógyászati gondok, a fiúk esetében pedig nagyobb volt az urológiai és a nemi szervi betegségek problémája, főleg a here rák. Összességében hogyha kockázati tényezőknek kitesszük magunkat, ez hosszú évtizedeken keresztül, több generáción keresztül érezhető több tényező is befolyásolja a betegségeket. Nem csak egyetlen egy okuk van, lehet ez táplálkozásra kapcsolatos, az ülőfoglalkozásra vonatkozó, a stressz vagy a vegyi anyagoknak való kitettség. Egyiket sem lehet csak egyedül kiemelni. Ma azonban a vegyi anyagokkal foglalkozunk. Tehát megszakíthatja a hormonrendszert, hogyha a vegyi anyagoknak vagyunk kitéve? Kétségtelenül igen a válasz az bisfenol A, amelyet a 30-es években fedeztek már fel, és amelyet a drága természetes ösztrogén kiváltására használtak, a későbbiekben egy másik, még erősebb dietelisztbestrollal került kiváltásra. Úgyhogy beszéljünk az erősségéről, a hatásáról ezeknek. A 80-as, 90-es években in vitro teszteket végeztek például, hogy az ösztrogént utánozzák. Azt találták, hogy például a mellrák sejtekben, illetve az élesztő sejtekben is aktívan megmaradtak, nyilván nem annyira erőteljesen, mint a természetes hormonban. A 90-es évek elején Silva doktor és Kortenkamp professzor egy dokumentumot készített ebben a témában. De azt is megállapították, hogy például, hogyha egyes anyagok nem voltak káros hatással, hogyha több összességében lépett fel, igen. Azóta azt is be tudtuk bizonyítani, hogy a hatás egy eszében egy mesterséges sejt esetében nem föltétlenül ugyanúgy viselkedik egy másikban. A hormonok egyfajta specifikus receptorként léphetnek fel, és blokkolhatnak. De vannak más altípusok is, Például Anya Nadal professzor azt állította, hogy a BPA ugyanolyan erős, mint egy természetes ösztrogén az inzulin esetében, Úgyhogy attól függ az erőssége egy anyagnak, hogy milyen tesztben alkalmazzák. Milyen hatásuk van a vegyi anyagoknak? Vannak esetek, amikor epidemiológiai bizonyítékkal rendelkezünk egy vegyi anyag hatását illetően, például hogyha bizonyos peszticidek esetében rámutathatunk arra, hogy a prostatarák ennek köszönhető. Rendkívül komplikált helyzet ez, mi komplikálja azt, hogy az emberek többféle vegyi anyagnak vannak kitéve nem igazán megfelelően határozták meg ennek mértékét, és idővel összetettebb a hatásuk. A különböző iparilag előállított vegyi anyagok előállítása, fogyasztása egyre nagyobb mértékű, és egyre többfélének vagyunk kitéve. a gyenge vagy közepes mértékű kitettség az, ami esetleg elfogadható. Lehet, hogy több évtized múlva lesz csak megfelelő bizonyítékunk ennek megállapítására. Mire ez megszületik, addigra már nem sikeresek ezek a mostani szabályok. Ezért el kell tekintenünk bizonyos kísérletektől a fiatal, egészséges állatok esetében, hogy optimális feltételek között végezzük ezt el. A jelenlegi tesztszabályozók segítségével a hatásokra rámutathatunk az endokrin diszruptorok esetében. Egy közelmúltban végzett projekt azt arra mutatott rá, hogy csak háromra lehetett rámutatni bizonyos tesztek segítségével, az össze, a, a többi ötöt kutatók fedezték fel. A megfelelő szabályozott tesztelés rendkívül fontos, de eddig nem így volt. Bizonyos előrelépés történt az OECD segítségével, Azonban az is széleskörűen elismert, hogy vannak még ö, szürke foltok, és több munkára van szükség. Volt egy pajzsmirigy disruptorral kapcsolatos workshop tavaly. Ez is rámutatott ezekre a problémákra. A jelenleg végzett tesztek néhány endokrin diszruptorra rámutatnak, de nem mindegyikre nem a minőségüket vagy a mennyiségüket tudjuk mindenképpen megállapítani, és ezek alapján sem tudunk még megfelelő következtetéseket levonni. Az összetett hatásokra kell koncentrálnunk, hiszen a realitás rendkívül komplex. Végezetül az vegyi anyag szennyezés nem az egyetlen egy tényező, hogy milyen aggasztóan nőnek a nem ragályos betegségek. Azonban arról van bizonyítékunk, hogy a vegyi anyagok hatása lehetnek erre. Ami a vegyi anyagokat illeti, megvan a bizonyíték arra, hogy a személyes viselkedés változásai nem nagyon befolyásolják mindezt. Az emberek a védelme a politikusokon múlik. Köszönöm. Okay, very well. So we are... Uh, köszönöm szépen. Akkor átérünk a kérdések és válaszok sorára. Először is kollégámnak adnám meg a szót az Európai Parlament képviselőinek. És úgy látom, hogy Hújtima úr jelentkezett először. Igen, köszönöm, elnök úr. Hetiman, képviselő vagyok az Aldeszakhoz, és igazából egy kérdést szeretnénk föltenni a, a tudományos háttérről, de nagyon eltérő történeteket hallok, és jó lehet, hogyha jó lenne, hogyha esetleg reagálnának arra, hogy mik az eltérések és mik a közös álláspontok a felszólalásaikban, hiszen nem ugyanazt mondták. Köszönöm. Elnök? A következő felszadadó, Erik André, megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetem mondani valamennyi felszólalónak, nagyon mm, jelentős szakmai felkészültséggel adtak elő. Nagyon sokszor hallottuk, hogy jogalkotóként évezzük a tudósok támogatását, de amikor eh, az endokrin diszruptorok használatának eh, mérsékelését eh, és a intézkedések minőségét illető megjegyzéseket hallom, akkor azt látom, hogy ez nagyon bonyolult terület, és tulajdonképpen mi ennek a sok vitát, sok vitát jellemezhető témakörnek a kérdés közepén kell, hogy döntéseket hozzunk. Nagyon komplex kérdések ezek, a növényírtó, a gyomírtó növényvédőszerek témája, ugyanúgy, mint az endokrin diszkriptorok témája általában. Nem kellene visszatérnünk arra, hogy az elővigyázatossági intézkedésekre nagyobb hangsúlyt fektessünk, hiszen alapvetően az Európai Uniós polgárok egészségéről van szó. un secteur d'activité comme les autres, alors que l'agriculture produit de l'aliment. A mezőgazdaság bizonyos értelemben ugyanilyen, mint bármely más termelő ágazat, ugyanakkor élelmiszert állítani emberi fogyasztásra, a környezet minőségét befolyásolja, és talán meg kellene határoznunk, hogy melyek a, a, azok a különös ágazatok, amelyeket egy sajátos állapot jellemez, E, és melyek azok, amelyek érintik a talajt, a vizet, a e, környezetet, és azért keményebben kell védelnünk a politikáink során. Parce que l'exportation, lorsqu'on voit aujourd'hui le lien que vous avez fait, monsieur de Dietrich, je vous remercie, sur l'aliment et, et le sucre et la santé. E, nyilván van összefüggés az élelmiszer, a cukor között. Euh, transformer la és tudjuk, hogy e, a vegyipar jelentős szerepet játszik a mezőgazdaság e, mindennapjaiban, és tudjuk, hogy ez hogy hat ki az elhízásra és az emberegészségre, tehát nem lehet az egész rendszert figyelmen kívül hagyni. Jogalkotóként figyelembe kell vennünk a tudományos véleményeket, de talán e, mérséges szerénynek kell lennünk a megközelítésünkben. Aura numéro un de nos priorités politiques, ici comme ailleurs, ou est-ce que c'est la financiarité? Meg kell néznünk, hogy mik a prioritások, az egészség, vagy pedig a gazdaság finanszírozása. Azt hiszem, hogy nem kerülhetjük el ezt a vitát az elkövetkezendő hetekben, hogyha egy ilyen összetett kérdésre választ akarunk keresni, amelyeket amelyet az állampolgárok szeretnének. Nagyon köszönöm, hogy mindezeket elmondták, mert ez nagyon fontos vita, és pontosították ezeket az ismereteket. Nekünk kell viszont, mint társ jogalkotónak a törvényeket meghozni, nem szabad a célokat szem előtt téveszteni. Köszönöm. But, but <laughs> I'm afraid it is a bio... Köszönöm. De azt hiszem, hogy biológusként egyetlen választ adhatok csak bizonyosságot nem kaphatunk. A másik, a tudománynak, nagyon kutatásnak az az alapja, hogy hipotézist állít fel az ember, aztán teszteli. Ez a tudomány, ha nem, akkor az csak hitnek nevezzük, vagy költészetnek. Úgyhogy nagyon nehéz választ adni erre. De köszönöm, Evi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én tehát szeretném mondani, hogy Venetóban tegnap figyelmeztettek arra, hogy mekkora a szennyeződés, Olyan jelzés ez, amely nyilván nagy aggodalmat jelent ott a tagállamok, az állampolgárok számára, és az Európai Parlament is megerősítette, hogy próbálja keresni a bizottság segítségével, hogy egyre jobban védhesse az állampolgárok egészségét a mai témánkkal élve az endokrin diszruptorokkal szemben. Rendkívül összetett kérdésről van szó, aminek sok-sok aspektusa van, nagyon nehéz egy keretbe foglalni az biztos, és a kollega is említette, a környezet szennyezettsége, a levegő, a víz szennyezettsége, az élelmiszerek szennyezettsége, a tárgyak, amiket használunk, potenciális veszélyforrások, és vannak olyanok is közöttük, amelyeket eddig biztonságosnak gondoltunk, de elképzelhető, hogy veszélyeket rejtenek, és főleg a jövő generációja számára. És pontosan erre kell mindig gondolnunk, amikor jogalkotói tevékenységet végzünk, ebbe az irányba kell lépnünk. A panel a tudomány szerepét említette. hova jutottunk ebben a nagy témában? A szakértőinket kérdezem. A tudományos kutatásban milyen szerep jut a közvéleményre például? a magán szférára, akiket érdekel ez a dolog, meghatározhatják-e ők a politikai választási sokat mármint a, hogy mi hogyan döntenek a politikusok. Az állami kutatást jobban kellene támogatni, és elérni azt, hogy bármiféle döntés születik, kizárólag tudományos kutatási eredményeken alapuljon. Tehát a tudományos közösség részvételével, hogy teljesen átlátható és egyértelmű legyen. Egy utolsó kérdés arra a projektre vonatkozik, amelyre utaltak. A Horizont 2020 finanszírozta a projektet, gondolok itt. Szeretnék egy kicsit több információt, mert úgy gondolom, hogy pontosan megfelelő javaslat, projekt lenne ez, úgyhogy jó lenne, hogyha többet tudnék róla. Szeretném ezt követni, mert végre az állatkísérletekkel is foglalkozik, mert a tudományban, a tudomány során ezek is eredményt hoztak. Köszönöm. Köszönöm, nagyon érdekes lesz meghallgatni előadóink válaszait a két fajta megközelítés közötti különbséggel kapcsolatban. Meg is a szót. Köszönöm. Tényleg nagyon érdekes beszámolókat hallottunk a szakértőktől, hogy mennyire összetett ez a téma, milyen nehéz az okokat elhatárolni, hogy megérjük, megértjük a mechanizmust. Én azonban úgy érzem, főleg az utolsó eladás volt nagyon világos ebben a kapcsolatban, ezzel kapcsolatban, azért még vannak kételjeink a mechanizmust, az intenzitást illetően, és azt hiszem egy ideje született egy konszenzus arról, hogy bizony vannak hatások és következmények. Nyilván be kell fektetni az állami kutatásba, hogy még többet tudjunk. De a mi feladatunk, a mi szerepünk nem a kutatók, a tudósok szerepe. A mi szerepünk tulajdonképpen az, hogy döntsünk. És ha megvannak az intézkedések, az információ a tudományos kutatásban. A gyakorlatban ugye nálunk ez nem így van, mert az iparágban rengetegféle közül lehet választani, a felhasználás ugyanaz, úgyhogy ahogy a kollégám is mondta, nem bújhatunk el amögé, hogy mennyire összetett ez az egész dolog mert megvan a realitás, és tulajdonképpen vannak egyértelmű vonalak, amelyeket követni kell, és az egyik ilyen az, hogy vigyázni kell, óvatosnak kell lenni, mert vannak következmények, ezeknek kell minket vezetni, és az Európai Bizottság, amikor a kritériumokat meghatározza, akkor elsősorban erre kell, hogy gondoljon, illetve az emberi egészség megőrzésére és hát ugye egyre többet kell tudni erről a területről, mert ez mindig hasznos, úgyhogy a kutatás itt sokat segít. De ne fordítsuk meg a döntéshozó mechanizmust. Nyilván vannak az ismeretek, de vannak a nagy elvek, az aggályok, ez pedig az európai állampolgárok egészsége, ennek kell a döntéshozó folyamat középpontjában állnia. Köszönöm. And I think Köszönöm szépen. Meg is adom a szót a professzor vendégeinknek, hogy válaszoljanak. Köszönöm. Lot of, well, first of all, thank you, thanks a lot for your questions. Uh, I, I... Köszönöm a kérdéseket, igyekszem ezekre részben válaszolni legalább. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy mennyire nyilvánvaló és logikus az, hogy az embereknek kétségei vannak, amikor különböző véleményeket hallanak, és a tudósok sem értenek egyet bizonyos dolgokban. Hiszen, ahogy el is hangzott, mindannyian hogy fogtuk meg a témát, és mindannyian mást mondtunk. Ez részben igaz, de részben túlzás. A tudomány a vitából táplálkozik. Nem tud megélni, hogyha nem folyamatos a vita. Hogyha ugye szabályozási tudománya foglalkozik az ember, azaz a kutatási eredményeket arra használja föl, hogy a döntéseket megalapozza, akkor végkövetkeztetésekre van szükség, arra kell jutnia, ehhez viszont arra van szükség, hogy közmegalapodás alakuljon ki jelen pillanatban, azonban az az általános közmegalapodás, hogy a, az endokrin diszruptorok problémát jelentenek, az a közmegállapodás, hogy ezeket az anyagokat be kell azonosítani. Ennek alapján az európai eh, politika csinálók eh, döntést hoznak arra, hogy ezeket a vegyi anyagokat e, meg kell határozni. De ahogy én megpróbáltam a felszólalásomban kifejteni, és e, csak saját e, véleményemet mondom, a kockázatfelmérés megkerülhetetlen a helyzetek nagy részében. És a jelenlegi vita úgy gondolom arról szól, hogy milyen mértékben kell korlátoznunk ezeknek az anyagoknak a használatát, mennyire fontos a kockázat, az egészségügyi kockázat, hogyha folyamatosan használjuk ezeket az anyagokat. Én nem vagyok járványtani szakértő, mégis meghallgatva a nálam nagyobb felkészültséggel rendelkezők sorát, arra a következtetésre jutottam, hogy mérsékelten fogalmazva is problémás a helyzet. Legalábbis a fejlődő emberi szervezetek esetén, és talán nem váltok ki nagyon heves reakciót kollégámtól ezzel a megjegyzéssel. A második reakcióm az az lenne, hogy az ipari tanulmányok, a tudományos kutatások és a szabályozási tudomány keretében keletkezett végkövetkeztetések viszonyrendszere valós szükségletekkel vetít, vetít fényt, vagy vet fényt, hiszen például a Horizont 20, 20 programon belül, de más programokban is egyetemen megfogalmazásra kerül, hogy szükség van az ipari, a munka, tehát a foglalkoztatási biztonság, az ipari biztonság, az egészségügyi biztonság és a környezetvédelmi biztonság fenntartására nem csak az endokrin diszruptorok, hanem minden más anyag tekintetében is. Ez általános elvárás, ami lehetővé teszi azt, hogy több közfinanszírozásból származó kutatás és ismeretanyag kerüljön felhalmazásra és felhasznos, felhasználásra a szabályozási politikában. Én nem hiszem, hogy az ipar által elkészített tanulmányokat figyelme kívül kellene hagyni, és hogy nagyon ö, ö, őszinte legyek, a magukat komolyan vevő ipari erőknek nem áll érdekében, hogy hamis kutatási eredményeket generáljanak, mert ezzel csak a saját jövőbeni problémáikat gyarapítják. Tehát úgy gondolom, hogy a saját szabályozási tudományunk jó egyensúlyt teremt a felelős iparági kutatások és a közfinanszírozásból folytatott kutatások között. Itt ebben a teremben most nem tudom elmagyarázni és kifejteni részletesebben, hogy mennyire jó működik az az ipari kutatóközpont, amely együttműködő partnerem, hiszen az összeférhetetlenségi problémákat vetne föl. De itt toxikológiai eszközökkel innovatív, gyors és mechanizmus központú megközelítést bocsánat, rendelkezésünkre, és nekem meggyőződésem, hogy ez a megközelítés segíthet Európa egészének. Egyébként a Leiden Egyetem vezeti ezt a projektet, és nyilván nem csak a, az endokrin diszruptorokkal foglalkozik ez a projekt. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel át is adnám a szót a többieknek. Köszönöm szépen. az endokrin disruptorok, akkor egyetlen ez kérdés, ez egy probléma? Rendben. Hát, nem akarok túl kemény szavakat használni, de két dolgot kiemelnék. Ön úgy gondolja, hogy a vélemények eltérnek. Rozié asszony is ezt mondta. De lehet, hogy a tudományos körítésben elveszett a lényeg. Mind a három hozzászóló. Arról beszélt, hogy a problémák hogyan kombinálódnak, milyen töménységről van szó. Ön azt mondta, hogy ezek az utak, a mechanizmusok mennyire fontosak ahhoz, hogy meg lehessen szabni, hogy mekkora mennyiség LDC e okoz kárt. Tehát a kombináció a fontos, mekkora mennyiség, mikor. A másik kollégám a dietolról beszélt. Igen, ez is igaz, csak ott is van egy küszöb. Több millió nőt ismerünk. Nem tudom, azt hiszem, hogy a, a nők a kezelt nők 5%-ánál állapítottak meg káros hatást. Tehát a nagy résznél nem merült fel káros hatás. Tehát megint csak mennyire tömény az anyag, és mikor, milyen értékben jelent meg a kitettség. Aztán már 50 évvel ezelőtt is volt egy tanulmány az USA-ban, a Mega Mouse Study, aminek az volt a kérdése, hogy vajon ö, elnézést, de nem a mikrofonjába beszél. Én próbáltam a nagy közönséghez szólni. Tehát a tanulmány azt mutatja, hogy ö, ö, okoz-e, van-e karcinogén hatása az asztalisónak. De megint csak azt találtak, hogy igen, okos, csak az a kérdés, hogy milyen mennyiségben. Úgyhogy a kérdés az, hogy rá kell jönnünk, hogy mi az a napi adag, ami kárt okoz. Úgyhogy nem tér el a véleményünk annyira, amikor azt mondjuk, hogy a hat, káros hatásmechanizmusok attól függnek, hogy milyen kombinációban jelennek meg. Én is erről beszéltem, a szintetikus endokrinok, a természetes endokrinok. A kérdés az, hogy mi az a küszöb, ahol már a kitettség túlzott, ahol valóban kockázatot okoz. Mindig ezt a kérdést kell felvetni. A gyerekeinket naponta rákkeltő anyagoknak tesszük ki. Vörös hús, eh, mogyoró, ezekben mind vannak rákkeltő anyagok. A kérdés az, hogy kiegyeztünk egy olyan küszöbértékben, amit mindenki elfogad, hogy e fölött már káros, és ami a fölött megadó mértéket mutat árucik, azt vonjuk ki a piacról. Harmonizáció? Igen, én is abban hiszek, teljes mértékben harmonizálnunk kell a jogszabályokat, csak meg kell egyeznünk, mi a valós kockázat, mi a valós helyzet. Én személyesen úgy gondolom. Hogy az, hogy kimazsolázgatunk néhány EDC-t, akkor a, csak a leveleket szedjük le egy fáról. Nagyon sok olyan anyag van, amely okozhat káros hatás most. Tehát azt mondom Albertónak, hogy lehet, hogy vannak problémák, csak én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt a szintetikus edécik okozzák. Szerintem ezt az izoflavonoidok okozzák, hogy a cukor fogyasztása, mert megváltoztak a fogyasztási szokásaink. Azon kívül nagyon magas ezeknek a fogyasztása, ezért terjed az obezitás egyre inkább a populációban. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Martin professzor, itt van még velünk online. És gondolom, hogy szeretne válaszolni. És kérem, hogy lassan beszéljen. Um, so, I mean, I, I concur with uh, the... Nos, egyetértek a panel többi tagjával, úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy vannak közegészségügyi problémák, és nincs egyetlen válasz, nincs egyetlen ok, nincs egyetlen megoldás. Hogyha a dózissal kapcsolatban reagálnék, az időzítés is fontos. Ha jól emlékszem, viták övezték ezt a kutatást. A DIS e esetében ugye pontosan azok a betegek betegedtek meg, akik kis dózisban kapták ezt, a, ezt az anyagot, ugyanakkor a terhesség korai szakaszában kapták. Tehát az időzítés legalább olyan fontos, mint a dózis. Önmagában nem a dózis az egyetlen ö, szempont. Ami a véleménykülönbségek eltérésére vonatkozik. Nos, a különböző vegyi anyagok hatásával kapcsolatban nyilván nem alakult még ki általános közvélemény, közmegállapodás nyilván, ahogy a tudomány fejlődik, egyrészt találunk olyan vegyi amelyek, amelyek váratlan helyen bukkannak föl, és például műanyag mikrorészecskéket találtak a palackozott ivóvizekben, És figyelembe kell venni, hogy a tudomány nem e, e, mindig rendelkezik tökéletes és teljes tudással. Ráadásul az elővigyázatossági elvnek is több különböző defen, defen, definíciója van. Amikor döntést hozunk szabályozási szinten, akkor ennek a döntésnek költséghatékonynak is kell lennie, ez azonban nem tudományos kérdés, ez a döntéshozatalban részvevők feladata, nem a tudományé. Ami a közfinanszírozott kutatás szükségességét illeti, én úgy gondolom, hogy ez fontos. Nem fogok az ellen érvelni, hogy a közfinanszírozásból több pénzt fordítsunk a kutatásra, különösen, hogyha ez ezek a vegyanyagoknak a hatását vizsgálja. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon sokat tudunk tanulni a bizonyíték alapú orvostudományi eredményekből. Nyilván oda kell figyelni az érdekellentétekre, összeférhetetlenségekre, például a gyógyszeripar sajátos érdekeire. Ezekkel tudat, ezeknek tudatában kell lennünk. Éppen ezért van szükség a szisztematikus újraértékelési módszertanokra, amelyeket teljes szívemből támogatok, és igazániból ennyit szerettem volna csak mondani, és remélem minden kérdésre válaszoltam. To London, but I see Professor Dietrich on... Köszönöm szépen. Nem tudom, Dietrich professzor mit szeretne mondani röviden. Nos, feltette a kérdést hogy mi a helyzet a tudományos kutatással, illetve a szabályozókkal kapcsolatos kutatással. Igen, a véleményét kérdeztük. Erre szeretnék válaszolni bizonyos mértékig. Pillanatnyilag az a benyomásom, hogy elegendő az eszköz, amely rendelkezésünkre áll, hogy tovább lépjünk eh, a szabályozás terén. Ennyit a szabályozásról. Ha nincsenek konkrét eszközeink, akkor definiálhatjuk a bizonytalanságot, de ez is lehetővé teszi az előrelépést. Amikor az akadémiai tudományról beszélünk, már egész más dologról beszélünk. Annak teljesen független státusza van a szabályozástól. Amit el szeretnék kerülni, az az, hogy a képviselők azzal a benyomással távozzanak, hogy nincs elég ennyi tudományos kutatás. Szerintem igen. Nem csak ezen a területen itt Európában, hanem az Egyesült Államokban is. Például a DOPS 21-es program, a Read Across program, ezek mind-mind léteznek, és ezeket az eszközöket használjuk is, ezek az adatok rendelkezésre állnak, összehasonlítjuk őket. Ami a konkrét pontokat illeti, a pajzsmirigyel kapcsolatos dolgok, lehet, hogy szüksége, megvan, amire szükségünk van, de ez gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy nincs jelen a tudomány. Nem szeretném, hogyha ezzel az üzenettel távoznának. Köszönöm, professzor úr! A probléma az, hogy a végén aztán olyan problémákkal kell szembenéznünk, mint a Monsanto. Néha nagyon nehéz a helyzet, mert a tudomány sem mindig hibátlan eredményeket tár fel. Bernard asszony, bár az első panel tagja, azért szerintem ön is szót kaphat. Köszönöm. Nagyon sok mindenhez szeretnék hozzászólni, de csak egyet emelnék ki. Dietrich úr, úgy tűnik, hogy nem értette, hogy a BPA miért aggasztó anyag. Tulajdonképpen ez nagyon jó példája annak, hogy lehet konszenzus. Ebben az esetben egy tagállami bizottság, amely egy különleges bizottság volt, Európa szakértőivel döntött, és a bisphenol A esetében egyhangúan úgy döntöttek, hogy igen. És ez nem csak a bisphenol A esetében, hanem a, tehát nem csak a reproduktív problémák, hanem a memória, a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának okaként is jellemezték. Bo- bocsánat a jongási. Uh, fej... Mantovani professzor. Nos. Amit Daniel is elmondott. Sok mindenről beszéltünk, sok mindenben nem értünk egyet, de sok mindenben egyetértünk. Az üzenet mi? Nem szabad elmarulni a részletekben és túl tenni ezt. Nagyon sok mindenütt lehet még finom hangolni. De nem szabad halogatni, mert a közegészségügyet és a környezetet védenünk kell. Szerintem ezt ki lehet mondani, tudományos alapon nem szabad halogatni a döntést. Nem kell azt mondogatni, hogy további kutatásra van szükség. Elnök, köszönöm. Már kevés az időnk, de azért van időnk a közönség soraiból kérdésre. Hárman, erre, erre van lehetőségünk idő egy, három helyen van. Bárki más? Még kérdést? Nem. Akkor önél szó. Kérem, mutassa be magást. Én próbálok civil szervezetek részéről véleményt megfogalmazni. Az EDC-kre vonatkozó függelék. Ez nagyon fontos, a professzor is mondta ezt. a bizottság, parlament és a vegyszerügynökség belegondolhatnának abba, hogy az alaptétel a tudományban, hogy nem lehet kivenni egy rendszeres felülvizsgálatból semmit. Ez egy alapelv, mert attól függ, a szisztematikus elemzés, hogy elérhetőek legyenek az adatok. Tehát erre figyelni kellene. Köszönöm szépen. Thanks. Uh... Elnök, köszönöm. Szeretne erre reagálni? Én gondolom, hogy igen, mert ez igazából egy kérdés a közönségben. <laughs> Is that, is that me you are addressing? Okay, thank you. Ne hozzám intézi a kérdést. A többiek mind kaptak esélyt arra, hogy maguk között egyeztessenek, úgyhogy ön, igen, önhöz ahhoz, hogy szisztematikusan felül kell vizsgálni az adatokat? Ez, ez a kérdés? I, understood uh, Mr. Tweedle's um, intervention. Uh, Nem tudom, hogy mit mondhatnék. Talán annak köszönhető ez a megjegyzés, hogy bizonyos adatok nem elérhetők a nagy közönség számára, nyilván, hogy ez egy probléma. A tudósok egymás között igen, még igazából egymás között sem osztjuk meg az adatokat gyakran, ez is probléma. Az ipari szektorokból származó adatok, ezeket gyakran nem kapja meg a nagy közönség, pedig kellene ahhoz, hogy átlátható legyen. Ez megakadályozná azt, hogy lenyúlják egyes körök az adatokat, amik pedig közegészségügyi kockázattal járhat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mindenkinek nagyon köszönöm, és ennek a nagyon érdekes meghallgatásnak a végére jutva Először köszönetet szeretnék mondani minden résztvevőnek, a kollégáimnak és a szakértőknek. Azt is köszönöm, hogy betartottak a hozzászólási időket. Vannak olyan petíciók, amik azt mutatják, hogy az EDC-ek nagyon akasztják az európai állampolgárokat, ezért aztán a kutatásokra és a tudományos értékelésekre kell koncentrálnunk, hogy hogyan károsítják az edétek az emberi egészséget és a környezetet. Tudják, hogy az Európai Parlament és más európai szervek is nyomást gyakorolnak a bizottságra, és gyakran hangsúlyozzuk azt a vegyszerügynökséggel kapcsolatban, és együttműködve, hogy néha bizonyos vegyszereket hagyja jóvá a bizottság, ami gondatlan munkát utal. Köszönöm a figyelmüket, és egy kis viccet szeretnék elmondani önöknek. A tolmácsok among us, and Annak, hogy az emberek megértsék egymást, az a kulcsa, hogy mind a két fél meghallgassa egymást, csak itt nem tudom, hogy ebben a kontextusban ez érvényesült-e, és én nagyra tartanám, ha nem vakultan, elvakultan ö, követni bárki a saját álláspontját, mint ahogy ez történt 2016-ban az endokrin diszruptoroktal kapcsolatban a bizottság részéről. Kérem, gondoljanak bele a bizottság részéről, hogy megtesznek-e mindent, amit meg lehet tenni. In the European Parliament didn't support this proposal. Next time they could support it. Reméljük, hogy a jövőben ezt mindig szem előtt tartják. Köszönöm szépen mindenkinek a résztvételét, és mindenkinek további szép napot. Köszönöm.